ezzel kapcsolatban nincs senkinek megjegyzése, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az utolsó bejelentésem pedig a 211-es házszabály 3-as bekezdésének értelmében az Alkotmányi Bizottság azt javasolja, hogy a 13-as házszabály első bekezdését a következőképpen értelmezzük, amely általános rendelkezéseket tartalmaz, ha csak egy alelnököt kell Ehm, valakivel pótolni, és csak egy jelölt van, akkor közfelkérdéssel is ki lehet nevezni ezt az alelnököt. Az elnök joga, hogy eh, eldöntse, hogy titkos szavazással vagy közfelkérdéssel szavazzák meg ezt az egy alelnököt, aki az alelnöki tisztséget eh, veszi át. Hogyha valakinek holnap eh, valakinek ellenvetése van, azt holnapig teheti meg, ha ilyent nem kapunk, akkor ezt a házszabály értelmezést elfogadottnak tekintjük.